jegyzőkönyvben. Most szeretnék eh, rátérni a következő napirendi pontra. Megkapták eh, a napirendet, megkapták eh, a végleges napirendet, a 2010 március